Amendment 9. Amendment 9. 9-es módosító. Mindenki szavazott? Akkor lezárjuk a szavazást. És a szavazást pedig töröltük, nem töröltük. Tehát negatív a szavazás. Tízes módosító mellett ellene. Tartózkodás elfogadtuk 11-es módosító mellett, ellene. Tartózkodás elfogadtuk 12-es módosító mellett, ellene. Tartózkodás elfogadtuk 13-os mellett, ellene. Tartózkodás elfogadtuk 14-es mellett, ellene. Tartózkodás elfogadtuk tehát itt a következő első részéről mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Igen. most a második részről, a 15-ös módosítóról van szó. Tehát a 15-ös módosító második részét megnyitom. Tehát zárom a szavazást, el van, elutasítottuk. És 15-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. És a zárószavazás pedig elektronikusan, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. És garantálhatom, hogy nagyon sok polgár fog örülni ennek a nagyon erős mandátumnak. Köszönöm szépen. Ez a szavazás vége mára. Azok, akik szeretnének elmenni, azt tegyék csendben, hogy a következő témával elkezdhessünk békében foglalkozni. Tehát, hogyha mindenki elhagyta a termet, aki nem akart bemaradni, akkor foglalkozunk a 15-ös petíció, a 15-ös ponttal, ez pedig a 0063 per 2017-es petíció, és a 0838-as petíció. Itt a fogyasztói jogok állítólagos megszegéséről szól, Bulgáriában történt az eset. A petíció benyújtója itt van, nincs itt. Az épületben vannak, de nem jött össze, hogy ide jussanak. Tehát 15 perc alatt. Tehát akkor gyorsítottan? Now there is someone. Tehát valaki jön. Tehát valaki jön most? One of the petitions. Jön a petíció benyújtóinak egyike? Okay. The next item. Let's see if we can deal with that. Jó. Tehát nem tudom, hogy a bizottság részéről Arisztot Stellis Gavriliadis itt van-e? Nagyon jó. Akkor áttérhetünk a 16-osra. Ez pedig az 1015 per 2017-es a véleménynyilvánítás szabadságához való jog megsértéséről az újságírók erőszakos elnyomásáról Máltán. Tehát a Connect főigazgatóság még nincs itt, ő lenne felelős a véleménynyilvánítás szabadságáért. Jó, akkor, akkor tehát nem tudom mind a két részt lefedni. Akkor fedje le a saját részét, aztán meglátjuk, mi lesz. Tehát akkor elkezdem. Köszönöm szépen. The petition. A petíció számos témát felölel, amely a jelen helyzettel foglalkozik Málta szigetén. Igazából mindent ezt a borzalmas gyilkosság indította el. Máltán a bizottság minden lehetőséget megragadott, hogy kifejezésre juttassa, hogy mennyire aggasztja a helyzet. Meghívtuk a illetve felszólítottuk a máltai kormányt, hogy mindent tegyenek meg, hogy kinyomozzák az esetet, és hogy állítsa bíróság elé a bűnözőket. Jourová biztos asszony múlt héten ott járt, és megismételte ezt az ügyet, ezt a kérésünket Bonicsi úrnak, a máltai igazságügyminiszternek. Általánosabban a jogállamiságról van szó, és a bizottságnak megvolt a lehetősége, hogy szóban tájékoztassa a máltai hatóságokat, de az európai szemeszteren belül is figyelmeztettük a máltai kormányt. Tudjuk, hogy itt a gazdaságpolitikák összehangolásáról van szó a tagállamokban. Itt egy konkrét rész foglalkozik Máltával, a máltai országjelentéssel, amelyet múlt márciusban publikáltak, ez pedig a jogrendszerre foglalkozik, a jogrendszer hiányosságaival. Korrupcióról van szó benne, valamint azt is elmondanom, hogy nagyon erős nyelvezetet használnak tehát a korrupció pedig Avramopulos biztos hatásköre. És a pénzmosásról, illetve a pénzmosás ellenes jogszabályokról is szó van. A bizottság ismét elfogadott országspecifikus ajánlásokat. Itt a pénzmosás és a korrupció elleni jogszabályokra hívta fel a figyelmet, ezen kívül a preambulum bekezdésben pedig utalt a jogrendszer hiányosságaira is. Ez a helyzet, ahol most vagyunk. Jourová asszony három napja tért vissza Máltáról, és ez most minden. Tehát itt a véleménynyilvánítás szabadságáról van szó, és most átadom majd a Connect főigazgatóság részéről levő kollégámnak. I thank you very much for for being so flexible. Köszönöm szépen, hogy ennyire rugalmasnak mutatkozott. Megérkezett már a kollégája, nem? a Novelces Connect főigazgatóságtól? Ha jól látom, nincs itt, úgyhogy akkor megnyitjuk, megnyitnám a, a szót a képviselők számára. Szeretném bárki hozzászólni ehhez a kérdéshez. És amit mondhatunk, az az, hogy számos lépést tettünk már, elfogadtunk egy állásfoglalást november 15-én és ezt követően pedig adhok delegációt küldtünk Máltára múlt év végén, és az történt, hogy akár Máltán történik ilyesmi, vagy pedig egy másik tagállamban, nos ez mindenképpen aggasztja az unió egészét, és figyelm kísérjük a helyzet alakulását. Caruana Galicia újságíró megölésének az volt a célja, hogy mindenkiben félemet keltsen, főleg azokban, akik a pénzmosás és a korrupció ellen próbálnak fellépni, illetve folytatnak nyomozásokat. Úgy gondolom, hogy együttesen ki tudjuk fejezni a a, so, a minket ért sokkot, illetve a, a szomorúságunkat azzal kapcsolatban, ami az újságíró asszonyal történt, illetve a, ahogy a családja éri, érezheti magát, és ki tudjuk fejezni az együttérzésünket is. Van-e bárki, aki ehhez még hozzászólna? Péter? Annyit tennék hozzá. Az elnök asszony nagyon jól összefoglalta már, amit én is mondanék a petíció még, a petíciót még nem zárjuk le. Ugye az ilyen eseteknél, hogyha ezt egy, ha ezt, ezeket az eseket nyomozzuk, akkor van itt egy csend, trenden jellemezhető időszak is, mielőtt tovább lépünk. Vannak olyan fázisok, amikor nem jelentkeznek eredmények, nem merülnek fel új eredmények. Természetesen ettől eltekintve folytatni kell itt a lépéseket, nem szabad még lezárni ezt a petíciót, és ki kell fejeznünk nem csak az együttérzést, hanem a politikai akaratot is azzal kapcsolatban, hogy százszerzelékben ki kell vizsgálni ezeket az ügyeket, illetve ezt a konkrét ügyet, tehát senkinek nem lehet az a benyomása, hogy itt az idő ellen dolgoznánk. Szlovákiában is volt ugye egy hasonló eset, és ezen esetek közt előtt nem gondoltam volna, hogy ilyesmi történhet, ilyesmi megtörténhet. Teljesen elképzelhetetlennek tartottam. És ezért is nagyon fontos ezeknek az eseteknek a feldolgozása minden szinten. ez, ennek nincs köze az Európai Unióhoz, ez egy visszaesés egy olyan időszakban, ami, ami, amihez nem szeretnénk visszatérni. Köszönöm, Péter, szerintem össze tudom foglalni, még a kollégája nélkül is, Gabriel Járis úr, de még valaki szeretne hozzászólni. Per le ragioni che adesso ho ascoltato, io proporrei invece... Igen, nagyon aggasztó ez a helyzet Libe bizottsághoz és a biztoshoz kellene fordulni annak érdekében, hogy tisztázzák ezt a kérdést. Figyelembe véve ugyanakkor azokat a kéréseket, amelyeket a petíció benyújtója fogalmazott meg, ez egy brit állampolgár, de olyan petíciót fogalmazott meg, mintha nem ismerné a máltai helyzetet, és nem ismerné az újságíró ellen elkövetett merényletet. Éppen ezért arra teszek javaslatot, hogy konkrétabb úton járjunk, direktebb úton járjunk, nem ilyen általános módon járjunk el, kövessük nyomon az eseményeket, de zárjuk le a petíciót, hiszen ez túlon túl általános természetű, és küldjünk a Libe elnékének egy levelet, és küldjünk el a biztos asszonynak, aki egyébként múlt héten járt, múlt hé- Máltán járt, szintén egy levelet, és hogyha nem kapunk konkrétabb eredményeket a következő hetekben, akkor uh, vitassuk újra a kérdést, de zárjuk le ezt a petíciót, hiszen ez általános természetű, Hogyha gondolják, akkor elmélyedhetek a dolog, dolog részkérdéseiben is, de általánosságban ezt mondhatom. Köszönöm szépen, Roberta. Köszönöm, Cecília. A Libe elhangzott, úgyhogy ezért is szeretnék hozzászólni. A Libe vállalta fel ezt a feladatot, a jogállamiság vizsgálatát, Máltán és Szlovákián, tehát felállt ez a bizottság, és megpróbáljuk megvizsgálni az összes összes tényt, ami, ami szerepet játszik. Éppen ezért szeretném, nem szeretném még lezárni ezt a petíciót ebben a bizottságban, hiszen hogyha megnézzük a különböző szakbizottságokat, akik kifejezték az érdeklődésüket hmm, azzal kapcsolatban, ami a Libében történik, most úgy gondolom, hogy csak ez a bizottság tudja azt a fórumot nyújtani, amely, amelyen minden, minden tagállami állampolgár fel tud szólni. Nagyon sok részlet játszik itt szerepet. Úgy gondolom, hogy a petíciós bizottságnak kellene elsősorban foglalkoznia ezzel a kérdéssel. Ahogy ezt hallhattuk egy az előbb egy kollégától, mindenki most az Unióban Máltára tekint. I would like to react to, to... Köszönöm szépen, röviden szeretnék még reagálni. Ebben a kérdésben én vagyok a felelős, a LIBE tagja is vagyok. Én szlovák állampolgár vagyok egyébként, és mindenki számára, számomra is ez egy hatalmas kihívás. Előre mutatóan kell itt eljárnunk, és a néppárt úgy gondolja, hogy ez egy nagyon nyitott kérdés, és figyelembe kell vennünk a szlovák és a máltai hatóságok eljárását, illetve az egyéb dolgok alakulását, úgyhogy szeretnénk, nem szeretném még lezárni ezt a petíciót. Misszi asszony, köszönöm szépen a szót. Mielőtt még folytatnánk ezt a vitát, Szóval Ez egy rendkívül fontos vita, és szeretném arra irányítani a figyelmet, hogy vannak itt nagyon fontos tények. Mindenképpen objektívnak kell lennünk ebben a kérdésben. Ezt a petíciót néhány nappal Karuana Gadici asszony megölése után nyújtották be, és azóta nagyon sok minden történt. Meg kell értenünk, hogy a máltai hatóságok minden erőfeszítést megtettek eh, annak érdekében, hogy alapos nyomozásra bocsássák ezt az ügyet, és eh, minden követ megmozgatnak azért, hogy eh, kiderítsék, hogy mi áll a háttérben. Az Interpol, az FBI is az fbi is kapcsolatba léptek a, a bűnügyek vedése után, és mindenki, minden, minden lehetőt meg elkövetnek annak érdekében, hogy az elkövető bíróság elé kerüljön. Mindannyian igazságot szeretnénk az áldozat és a családjának az érdekében, illetve mindannyiunk érdekében. A kormány lépései a kormány megpróbálta a megpróbálta ennek, a, ennek az ügynek, amely megrázta e, egész Európát, megpróbált szintén lépéseket tenni, és nem feltétlenül kellene ebben az összefüggésben Máltával kapcsolatban jogállamiságot kritizálni. A tanács és a bizottság is már kifejezte a, a véleményét különböző bizottságokban, különböző fórumokon, tényfeltáró látogatások történtek Máltán ezzel az ügyel kapcsolatban, és nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy szervezett bűnözés számos tagország, tagállamban létezik, és nagyon nagy károkat okoz. A parlament már minden szükséges lépés megtent annak érdekében, hogy a máltai helyzetet kivizsgálja. A parlamentet eljárhat a petíció kérdésének kivizsgálásában, viszont felmerül a kérdés, hogy minden egyes bizottságnak kellene ezzel foglalkoznia? Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a LIBE bizottság, az illetékes bizottság ebben a kérdésben, és már dolgozik azon kérdések feltárásában, amelyet a petíció benyújtott. Nagyon sok petícióról kell vitatkoznunk ebben a bizottságban, amelyek valóban a bizottság illetékessége alá tartoznak. A Mátai igazságügyi miniszter elfogadta a Libe meghívását, és hajlandó válaszolni a felmerülő kérdésekre. kérdésekre. Végül még azt is hozzátenném, hogy a gazdasági hírszerzési egység közétette azt az információt, hogy Málta csak csak egy azon 11 tagállam közül, ahol akadályokba ütköznek a jogállamisággal kapcsolatos kérdések kivizsgálásai. Azt javasolnám tehát, hogy zárjuk le ezt a petíciót, és a, hiszen a legtöbb kérdés, amelyet felvet a petíció, már megválaszolásra került, vagy a Libe által, vagy pedig a máltai hatóságok által, így még egyszer mondanám, az lenne a javaslatom, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Köszönöm szépen. Mrs. Dali asszony is szeretne hozzászólni. Önél szó tehet. Nagyon rövid leszek. Először is azzal szeretném kezdeni, hogy zajlanak még a nyomozások, a vizsgálatok, és a parlament, tehát ez a ház is nagyon szorosan figyelemmel kíséri a dolgok alakulását. Ez nem csak máltai kérdés, hiszen volt egy másik gyilkosság is Szlovákiában, tehát ezek az ügyek sokkal mélyebbre mutatnak. Arra szeretném kérni ezt a bizottságot, hogy ezt a petíciót zárjuk le, ezzel nem azt mondjuk, hogy ezzel kiengedjük az ügyet a kezünkből. Az SND nagyon egyértelmű álláspontot képvisel ebben a kérdésben. De úgy gondoljuk, hogy zajlik munka ezen a téren, főleg a LIBE szakbizottságban és a jogállamiság kérdését övezve vizsgálják a Máta és a szlovákiai helyzetet is. és részletesen meg fogják vizsgálni a felmerülő kérdéseket. A, tehát az lenne a javaslatom, hogy a petíciós bizottság ezt a petíciót zárja le a saját részéről, viszont kérünk folyamatos informálást arról, amely, ami történik a, a, peti, a, ezek a kérdéssel kapcsolatban. Köszönöm, azt hittem, hogy nagyon egyszerű lesz összefoglalni az elhangzottakat, de mm, sajnos nem, mégsem így van, de azért megpróbálkoznék. Amennyiben nem sikerül összefoglalni, Nos, azt mondanám, hogy szerintem bizottsági hozzászólása nem, nincs szükség ebben a tekintetben, ez most nagyon politikai jelleget oltott ez a kérdés. Azon a javaslatom, hogy nem zárjuk le ezt a petíciót, átküldjük a Libének, a a jogállamiságot vizsgáló monitorozó csoportnak, és megkérjük a Libét arra is, hogy hogyha vannak meghallgatások vagy egyéb tevékenységek, akkor értesítsenek minket is, és szeretnénk is hozzájárulni, illetve megadni annak a lehetőségét, hogy a, a polgárok is hozzászólhassanak ehhez a kérdéshez. Egyértelműen lépések történnek még a következő napokban ebben az ügyben. Volt itt egy elejjavaslat is a petíció lezárását illetően, és most azt kérdezném, hogy ki szeretné követni az én javaslatomat. Nagyon egyértelmű jelzéseket kérek szépen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 jelentkező volt, és ki tudná támogatni Midzi asszony javaslatát a petíció lezárásáról? 1, 2, 3, 4-et látok. 4 jelentkezőt. 5. Tehát 1, 2, 3, 4, 5. Nos, akkor szavaztunk erről és ezt még nem zárjuk le. Úgy gondolom, hogy ezt a témát ma félretehetjük, és visszatérhetünk a 15-ös napirendi pontra. Három petícióról van itt szó. fogyasztói jogok állítólagos megszegéséről a fizetési meghagyásos eljárásokban Bulgáriában, illetve van itt egy jelzálog hitelvita is egy bolgár bankkal mind a három petíció, pet, petíció benyújtó megérkezett, és szeretném átadni a szót, mindenki három-négy percet kaphat, hiszen nagyjából ugyanarról a témáról van szó. Tehát Iliev urat kérném először is, Anislava Filipovát és Svetla Milanovát. Önök dönthetik el, hogy milyen sorrendben adják elő az álláspontukat a saját ügyükben. Három-négy percet kaptál mindenki, és önök önöki a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselők. Olyan problémával állunk itt szemben, amelynek nagyon sok bolgár, állampolgár ki van téve, ugyanis tönkretették őket bizonyos eljárások. A, a bolgár bankok privilégiumhoz jut, jutottak Bulgáriában. Nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan tudják érvényesíteni a végrehajtási jogaikat a bíróságon, és a a többi félnek nincs lehetősége a döntések megtámadására. A bíróság szinte egy postaládává vált ebben a kérdésben. Nem rendeznek olyan meghallgatásokat, amelyben a fogyasztók is szóhoz jutnának. Így amennyiben tisztességtelen feltételeknek vannak kitéve a fogyasztók a szerződések által, nem tudják képviselni az álláspontjukat. És a felvett hiteleket egyébként svájci frankban számolják fel, és ez azt jelenti, hogy nagyon gyakran ez ahhoz vezet, hogy a fogyasztók nagyon hosszas eljárás, jogi eljárást követően tudják csak visszaszerezni a vagyonukat. De az is előfordul, hogy addig, addigra már elárverezték a vagyonukat, és éppen ezért nagyon sok állampolgár elhagyta Bulgáriát éppen ezekből az okokból. Elveszke Volévának hívnak, én is jó napot kívánok mindenkinek ügyvéd vagyok egyébként, és azért álltam a probléma mögé, mert engem is érintette személyesen. Itt a legfontosabb fogalom, illetve az a legfontosabb ebben az összefüggésben, hogy az állam átadta itt a, a jogait a bankoknak, a bíróságok a bankok igényeit veszik figyelembe, és a bankok szinte úgy működnek, mint a, mint a daganatok egy, embertestén, a bankok, illetve a hozzátartozó vállalatok, és ezek a, ezek a tumorok, ezek a daganatok elterjedtek az egész államon, az egész országban. Szertettek bizonyos jogokra, és hogyha, és ezekkel a jogokkal azt szinte azt tesznek, amit akarnak, teljesen önkényes módon járnak el, olykor önkényes módon dolgoznak, és akármit megtehetnek, amit akarnak. A Bulgáriában a végrehajtás az minden további nélkül megtörténik, nem feltétlenül értesítik a fogyasztót, az érintett fogyasztót, azért, mert a törvények előnyben részesítik a bankokat. A bankoknak még csak nem is kell tájékoztatniuk az érintetteket. az is előfordulhat, hogy valaki vádat emel egy, illetve bíróság vádat emel valaki ellen, vagy és nem is értesül róla az érintett. És ezzel a problémával évek óta küzdünk Bulgáriában, hiszen a bankok monopolisztikus előnyökre tettek szert. A kamatokat tetszésük szerint határozhatják meg, és a bíróság nem tehet semmit. A törvény egyszerűen csak a bankok kedvében jár, és ennek eredményeképpen a bankok kényük kedve szerint változtatgatják a kamatokat. Nem is tájékoztatják a fogyasztókat, hogy bármit tehetnek, ráadásul kényük, kedvük és mindenfajta határok nélkül büntető kamatokat vetnek ki, és előbb-utóbb a bankok kihelyezett cél, cégeinél jelennek meg, az ingatlan portfóliójukban jelenik meg a adósok, akik nem tudnak törleszteni ingatlanja. Még egy utolsó észrevételt engedjenek meg nekem. A bankok semmilyen fajta kockázatot nem vállalnak kérem foglalja össze, hiszen kollégája is ö, beszélni fog. Igen, köszönöm, írásban foglalom majd össze. Rendben van, köszönöm. Iliev úr, köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt képviselők, igen, tisztelt európai parlamenti képviselők. Egy civil szervezetet képviselek, amelynek célja, hogy az adósok és a fogyasztók érdekeit képviselje. Ezeket védje. Egy fogyasztóvédelmi szervezetet képviselek, nem csak országos nemzeti problémáról van szó, hanem országon túlmutató problémáról van szó, hiszen holland és német fogyasztókat is érint ez um, az eljárás, ők is elveszítették a tulajdonukat, az ingatlanokat kényszer értékesítésnek, kényszer árverésnek vetették ezeket alá. A bolgár állampolgárok mintegy felét érinti, érintik ezek az áldatlan állapotok, több millió embert. A bíróságok pedig semmilyen fajta hivatalból való ex officio ellenőrzést nem hajtanak végre, a, nem vizsgálják, hogy a bankok fizetési meghagyásai jogosultak-e, hogy a végrehajtási utasítás jogalappal rendelkezik, és ilyen módon az 93 per 13-as irányelv idevágó rendelkezéseit sértik meg a hatóságok. Háromszáz 50 ezer és 500 ezer között van azon kényszer végrehajtási eljárások száma, amelyet csupán múlt évben indítottak útjára. A bíróságok gyorsított eljárásba zárják le ezeket az ügyeket, és a rossz adósok, úgymond a fogyasztók pillanatok alatt elvesztik a vagyonukat. Ennek az egész rendszernek a bankok a haszonélvezői, akik tényleg bűnözői csoportokként működnek, korrupt gyakorlataikat a bolgár bíróságokkal együtt hajtják végre. 600 hivatalos bírósági végrehajtó létezik Bulgáriában, és 200 magán végrehajtó. És ezen magán végrehajtók felelnek a végrehajtási eljárások többségéért. Őket bízzák meg. A bírósági végrehajtók egyáltalán nincs, nincsenek is a bíróságok alá rendelve, a bíróságoknak pedig semmilyen joguk és befolyásuk nincs arra, hogy ki hajtsa végre a végrehajtási eljárást. Tüntetéseket szervezt Szerveztünk különböző meghallgatásokat a, nép, a bolgár parlamentben, a minisztereket is tájékoztattuk az áldatlan helyzetről. Létezik egy korrupció ellenes hivatal is Bulgáriában, őket is tájékoztattuk. Egy személy ellen indult eljárás Bulgáriában, Itt is egy magán végrehajtót bíztak meg, és az én családom is elveszítette a, az ingatlanát. Az utolsó felszólaló, köszönöm szépen, csak nagyon rövidre fognám magamat. 2008 óta, azóta, hogy a bankok a jelzálók hitelekre a kamatokat kedvük szerint növek, növelhették, eh, széles körülbé vált a probléma. Tüntetéseket szerveztünk, hogy az idevágó törvényeket módosítsák. 2016-ban aláírásokat gyűjtöttünk, 2017-ben is. Ezen aláírás gyűjtéssel egy népszavazást akartunk elfogadni, annak érdekében, hogy a polgári ehm, peres eljárás rendet változtassák meg. A bolgár médiumok a széleskörű tüntetésekről és, eh, fel, és eh, aláírás gyűjtésről egy szót sem tudósítottak. pedig ügyvédként nap mint nap eh, találkozom ezekkel az esetekkel, találkozom olyan esettel, hogy a bankok kényszer végrehajtást foganatosítanak egy bolgár állampolgár terhére, Ezeket az eljárásokat a bíróságok gyorsan lefolytatják, és mindig a bankok győ, ne, nyernek. A Raiffeisen Bank, az Unicredit, a Postabank, a nagy bankok járnak itt így el, ez a probléma igazán súlyos, ezért kérem önöket, hogy a petíciót tartsák nyitva. Köszönöm szépen, köszönjük ezt a tájékoztatást. A bolgár képviseletet meghívtuk, de nem jöttek el. Ilyen módon megadjuk a bizottság képviselőinek a szót.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 Violetta Gospodina asszonyt képviselem itt, aki a petíció benyújtója, a petens, a panaszos. A petens. Voltak éppen az ő petíciójában is ugyanerről az esetről van szó. Látszólag egyedi esetről van szó, de valójában általánosítható az ügy az idevágó dokumentumok egyértelműek. Tizenegy százalékos kamatot vállalt a hitelfelvevő a jelzálók hitelére a szerződés aláírásakor, mára a kamat 33 százalékossá vált. Tehát voltak éppen a bankok maguk lehetetlenítették el, hogy a hitel törleszék. A bírósági eljárás során pedig arra derült fény, hogy az európai jogszabályra a bolgár hatóságok egész egyszerűen fityet hánynak. Az adós egyszerűen nem volt abban a helyzetben, hogy a bírósági eljárásban részt vegyen hallassa a hangját. Teljesen egyértelmű a visszaélés táptalájául szolgáló záradékokat tartalmaz a hitelszerződés. A hitelszerződés lezárása után Gospodinova asszony asszonyt kellőképpen kellett volna informálni többek között a kamatláb módosulásáról, és persze a ö, végrehajtást ö, foganatosító bírósági eljárás hatályba lépéséről. Mindez nem történt meg, Gospodina asszony mindenét elveszítettem, időközben elvált, egyedül neveli gyermekét, és elveszítette a fedelet a feje fölül. Miközben a tőke, törle, a tőke egy komoly részét visszatörlesztette. A végrehajtónak kötelezettsége lett volna a bírósági határozatokat mind kikézbesíteni, de ezt nem tette meg. A bank pedig voltak éppen kiszervezett cégény szerű keresztül vevőként jelentkezett a értékesítésnél. ö, harmadjára vette meg a lakást, mire az ár tényleg ö, padlón volt. Visszaélés, ez teljesen egyértelmű, egyértelműen miközben olyan bankokról van szó, ezek a bankok az állampolgárok, sok, e, sok ezer állampolgárt e, rabolnak meg, lopnak meg. Értem, hogy nagyon nehéz időszakon, időszakot élnek át személyesen, de hát szisztematikusan is problematikusnak tűnik a helyzet. Matyieke úrnak adnám meg a bizottság részéről a szót, Kérem, hogy tájékoztasson bennünket az Európai Bizottság állásfoglalásáról. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a petíció benyújtóinak a tájékoztatást. Mi a bizottságban tisztában vagyunk ezzel a problémával. Mi több, mi magunk is számos panaszt kaptunk egyénektől és a különböző civil szervezetektől, melyek a bolgár szabályok Európai Uniós azon a bolgár azonnali végrehajtási rendeletről szóló szabályok európai szabályokba való ütközéséről tesznek panaszt a tisztességtelen, a 93 per 2013-as irányelv a tisztességtelen szerződéses feltételek irányelvébe ütköznek ezek, valamint az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata ellen is vannak, mondják a panaszosok. Az irányelv nem szól a végrehajtási rendeletekről, de a tisztességtelen szerződéses feltételek melletti védelem elveit a bíróság ítéletei határozzák meg. Például a hatékonysága, a jogvédelem hatékony elvének meghatározásával, mely azt, ír, azt írja elő, hogy meg kell akadályozni, hogy a fogyasztók számára túl bonyolult legyen áttekinteni a szerződéses feltételeket, így védve meg őket a tisztességtelen szerződéses feltételektől. Strukturált párbeszédet indítottunk a bolgár hatóságokkal. Részletes kérdéseket nyújtottunk el hozzájuk a bolgár szabályok tekintetében azért, hogy jól megértsük ezeket, ezek működését, és hogy feltárjuk, hogy a fogyasztók milyen lehetőséggel rendelkeznek az ilyen vélhetőleg visszaélésszerű közve azonnali végrehajtási rendeletek ellenében. A bolgár hatóságok részletes választ juttattak el hozzánk, de nem vetették fel, hogy módosítanák a jelenleg hatályos szabályokat. Ezért a bizottság szolgálatai Visszautasították a bolgár választ, és most további lépéseket kell eh, megfordul, megfontolnunk ebben a kérdésben. Így áll tehát a helyzet, így látja a bizottság a kérdést. Köszönöm szépen, megnyitom a kollégáknak a szót. Marina Búr, tessék. I'm afraid you may wonder... Attól félek, hogy eszükbe juthat, hogy a bolgár bíróságok hogyan lehetséges, hogy ilyen gyengék. Talán azon is gondolkoznak, hogy ilyen sok év után, miután a bankok visszaélnek a hatalmukkal, még mindig nem történt semmi, még mindig nem tettek semmit. Egy válaszomban, és őszintének kell lennem, a bolgár bíróságok gyengék, és mi félünk. Attól félünk, hogy politika és a cégek befolyása érvényesül, és ezért vagyunk Romániával még mindig a megfigyelés alatt. Nem véletlen, hogy amikor beléptünk az Európai Unióba, akkor egy ágazat volt, amely nem teljesítette a feltételeket, az igazságügyi ágazat. És a reformot még mai napig sem fejezték be. Sok állampolgár számára a nem jól működő igazságszolgáltatás vagy a tisztességtelen bírósági eljárások ilyen általános fogalmakat jelentenek, az itteni érintett emberek számára ez konkrétumot jelent. Egyébként minden politikus tisztában van a problémával, széles körű öm, tüntetések voltak, és mindenki attól fél, hogy a, pet, a petíció benyújtójának helyzetébe kerülhet még a nép, népképviselők is. Lássuk a jogalapot. Látjuk, hogy nem akarok szarkasztikus lenni, de azt kell, hogy mondjam, hogy még a bizottság is jelenleg csak vizsgálja a bolgár rendszert, és idézek, az Európai Bizottság megerősítette, hogy a bolgár eljárás jogi szabályok úgy tűnik, hogy lehetővé teszik, hogy bizonyos hitelezők visszaéljenek a felgyorsított végrehajtási eljárással. A bizottság szavait idézem. Tehát nem arról van szó, hogy nagyon nehézé tenni a fogyasztók számára a rendszer a joguk érvényesítését, nem arról van szó, hogy a rendszer szélszűségesen megkönnyíti a bankok azonnali végrehajtáshoz való hozzájutását. Azt hiszem, hogy e ezen hát legalábbis rossz gyakorlatok védelmében nagyon nehéz volna bármilyen érvet felsorakoztatni. Ezért nem csak azt kérem, hogy tartsuk nyitva a petíciót, hanem azt is gondolom, hogy az IMCO szakbizottságottól egy ö, ö, szakvéleményt kellene bekérnünk, hiszen ö, akkor, amikor a tagállamban a jogorvoslat lehetősége nem áll fent, akkor az európai jogorvoslat lehetőségét kell vizsgálni. Nem véletlen, hogy mit, itt voltak a panaszosok, azt mondhatnám, hogy elkeseredésüknek adtak hangot, és biztosíthatom önöket, hogy az ügyvédeik otthon mind jó munkát végeztek, így jutottak ide, tehát kérem, hogy tartsuk nyitva a petíciót, kérjük be az IMKO véleményét, és emlékeztetném a bolgár állampolgárokat, hogy bár mm, hogyan is nézzen ki a bolgár rendszer, mindig van egy más lehetőség a petíció benyújtói számára. Jogilag nem, de politikailag igen, hogyha a petíciós bizottsághoz fordulnak. Köszönöm szépen. Kérje még más a szót. Kunyeva asszony, tessék. Köszönöm szépen. Elnök asszony, kedves képviselőtársaim! Választ kell ma adnunk erre a problémára. Arra a problémára, amelyet Bulgáriában látunk, és súlyos árnyat vet a bolgári jogrendre, és az európai intézményeket is megterheli, hiszen sok ezer bolgár állampolgár veszített el vagyonát, ingatlanát, anélkül, hogy megértették volna az azonnali végrehajtási eljárásban foglaltakat. Mi több, anélkül, hogy igazából tájékoztatták volna őket, egy pillanat alatt egyoldalúan megváltoztatták a jelzálók hitelek kamatait, ők ezzel nem voltak tisztában, ezután pedig lefoglalták a vagyonukat, és olcsó áron, lenyomott áron eladták eh, benfentes vevőknek. Ezzel ráadásul még a hitel összegét sem sikerült kitermelni, de ugyanakkor a adós már mindenét eladta, és még mindig adós marad. Mondjuk 10 millióval volt, 10 millió hitelt vett fel, de az ingatlan csak 6 millióért lehetett eladni, akkor még 4 millióval adós marad, úgy, hogy fedél nélkül maradt, földön futóvá vált, vagyon nélkül maradt. Ez megengedhetetlen és illegális. A bizottság válasza megítélésem szerint szintén nem kielégítő. Ezért úgy gondolom, hogy a petíciót nyitva kell tartani, és utazunk el Bulgáriába, beszéljünk a különböző érintettekkel, a felekkel, sok bíróság érintett az egész igazságügyi rendszer képviselőivel és a kormány képviselőivel is vegyük fel a kapcsolatot, keres be a megoldást. Az imkós kollégáktól és kérjünk állásfoglalást. Vizsgálják meg a belső piac működésének feltételeit Bulgáriában. Nagyon súlyos problémákkal állunk szemben itt Bulgáriában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a petíciók benyújtáj, benyújtóihoz fordulok, és két-két percet adok nekik. Ugyanebben a sorrendben, ahogy az előbb Filipova asszony először. Köszönöm. a fogyasztóvédelem problémája Bulgáriában azáltal is nehezebbé válik, mert igazából nincsen törvény a természetes személyek fizetés képtelenségére. Tehát mi vagyunk az az egyetlen állam, ahol a polgár mindig adós marad. Muleva asszony, köszönöm. Következőt szeretném mondani időközben megállapítottam, hogy a Société Générale Bulgáriában nagyon magas kamatokat szed be. A bolgár számlavezetés tekintetében. Tehát magasabbak a kamatok Bulgáriában, mint Franciaországban. Van egy különbség, a kezdő kamat és a vég kamat között, hiszen a kezdő kamat alacsonyabb, és utána a törlesztés alatt növekedik. Ez természetesen megnehezíti a számlatulajdonosok helyzetét. A bankok igazából felvásárolják a vagyontárgyakat. És valamit tenni kell, ez ellen, véleményem szerint. És nincsenek statisztikai adatok, és nincsenek hivatalos dokumentumok sem. És ezt a bírósági eljárások alatt is lehetne alkalmazni. És megszerveztük magunkat, a képviselőkkel is felvetük a kapcsolatot, a nemzeti képviselőkkel, európai képviselőkkel, de mégsem értünk el semmit. Köszönöm, hogy megadja a szót. Mind azért jöttünk ide, mert a remény hozott minket ide. Hogy az Európai Parlament tagjai túl támogatást kapunk. Hiszen Bulgáriában nagyon sok korrupt intézmény van, nem foglalkoznak a kötelességükkel, elhanyagolják a dolgukat, nagyon gyakran kiebrándítottak minket. És uh, már szinte elvesztettük a reményt, hogy valamit tehetünk. És így a társaim nevében is szeretném elmondani, hogy nagyon örülünk, hogy foglalkoznak ezzel a problémával. És szeretném megkérni önöket, hogy járjanak utána még egyszer az ügynek, járjanak utána itt az ellenőrzési mechanizmusoknak, és hogy még egyszer vizsgálják meg a bolgár igazságszolgáltatás rendszerét, hogy meg lehessen változtatni a rendszert. És hogy a dolgot sikerre vigyük hiszen Bulgáriában nem nyerhetünk pert az önök közbenjárása nélkül. Egy bolgár állampolgár sem kaphatná vissza a jogos tulajdonát. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A bolgár nép bízik az európai jogban és az európai értékekben. És ez elviselhetetlen, ami nálunk történik. Időközben elveszítjük a bizal, az Európai Unióba vetett bizalmunkat is. Hiszen az Európai Unió is úgy jelenik meg, hogy nem védi hatékonyan a polgárok érdekét. Időközben már minden demokratikus eszközt alkalmaztunk, tiltakoztunk, tüntettünk, képviselőkkel tárgyaltunk, polgári kezdeményezéseket indítottunk. De a média és a pártok nem támogattak minket, ez az igazság. És a bolgár kormány nem akarja megváltoztatni a jogszabályokat. Kérem önöket, hogy tegyenek valamit. Hiszen forradalmi helyzetre van szükség. Egy egész rövid kiegészítésem lenne. Mi bolgárok, európai polgárok vagyunk és azt szeretnénk, hogy az európai törvények a, a bolgár állampolgárokra is vonatkozzanak. Tehát, hogy a bolgár fogyasztók is védelmet kapjanak, ugyanúgy, mint a többi európai. Most átadom kolléganőmnek a szót. Igen, tisztelt képviselőhölgyek és urak, Ratka Nikolovának hívnak, én vagyok a bolgár állampolgárok nemzeti mozgalmának a vezetője, és szeretném megkérni önöket, hogy hagyják nyitva a petíciót. Hiszen a szakértőink közül 70-en állandóan együttműködnek a bolgár parlamenttel. És minden lehetőséget kimerítettünk, amely rendelkezésünkre állt. Éppen ezért szeretnénk megkérni önöket, hogy a petíciót hagyják nyitva hogy a bolgár jogi keret megváltozhasson. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy a bolgár jogrend semmilyen módon nem felel meg az európai normáknak. A bolgár állampolgárok nem egyenlőek, hiszen az adósok és a hitelfelvők nem rendelkeznek azzal a joggal, hogy bíróság elé menjenek, hogy bebizonyítsák ártatlanságukat. Személyesen megtámadtak, a férjemet is megtámadták, megpróbálták megölni. Ennyire drámai a helyzet. Szeretném még egyszer megkérni a bizottságot, hogy hagyják nyitva a petíciót. Különben az oligarchia továbbra is megkíséri azt, hogy mindenkinek betömi a száját akik a polgári jogokért harcolnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném összefoglalni az esetet. Ahogy tudjuk, a szakbizottság nem dönthet, hiszen még a strukturált párbeszéd zajlik. De reméljük, hogy ahogy a munka olyan fázist ér el, hogy jelentkezhetünk önöknél, mindenképpen jelentkezünk. Most meg kell vizsgálni a bolgár rendszer kompatibilitását, hogy az európai fogyasztóvédelmi törvénynek mennyiben felel meg. És ezért már az IMCO szakbizottsághoz is fordultunk korábban, és bekértük a véleményüket, megadták a véleményüket, de a titkárságot ismét megkérjük, hogy vizsgálja meg a dolgot. Reméljük, hogy ez zajlik. A bizottsággal struktúrát párbeszédet folytatunk, a vizsgálatok zajlanak, és remélem, hogy az Európai Bizottság megvizsgálja majd a bíróság határozatait. Az alap, az Európai alapjogok kartának 47. cikk értelmében. És önöknek, kérelmezőknek szeretnék egy üzenetet átadni a bizottságunk nevében. Amit elmondtak nekünk, az nagyon nagy aggodalomra ad okot. A bolgár polgároknak pedig folytatniuk kell a azt, hogy bízzanak az Európai Unió intézményeibe, a jogrendszerébe, a parlamentbe és az értékeinkbe. Ezzel mindenkinek szeretném megköszönni, hogy ilyen messze elutaztak, hogy hát és még azt kívánom, hogy próbálják meg élvezni itt a brüsszeli napokat, és nagyon jó hazautat kívánok mindenkinek. Most pedig a kollégákat szeretném megkérdezni, hogy folytathatjuk-e így. Természetesen szeretném nyitva tartani a petíciót, és várom a további információkat és a bizottsággal folytatott együttműködést. De a bolgár hatóságoknak is küldök egy levelet. És az IMCO-val folytatjuk a további vizsgálódást. Szerintem ez egy nagyon sürgős eszköz. Rendben van? Jó, nagyszerű, köszönöm. Köszönöm. Akkor a 16-os ponttal már foglalkoztunk, áttérünk a 17-esre, amely az 1119-es és a diákok támogatásáról szóló 2011-es brit jogszabály általi állítólagos megkülönböztetéséről szól. A bizottság képviselője jelen van, de a másik nincs itt. Danai, ja már már jön Dan, Danai is. Nincs itt a kérlemben nyújtója, tehát rögtön átadom Mark úrnak a szót a bizottság részéről. Köszönöm, elnök asszony! Azzal kezdem röviden, hogy elmondom a helyzetet. Itt a 2004 per 38-as lakóhelyzettel foglalkozó irányelvről van szó. Ebben pedig az áll, hogy az irányelv a tagállamokra vonatkozik, és minden tagállamban ugyanazokat a jogokat élvezhetik az európai polgárok, mint saját országukban. Ez pedig vonatkozik azokra a családtagokra is, akiknek, akik nem rendelkeznek állandó lakhelyjel az adott másik tagállamban. Tehát joguk van az oktatáshoz való ingyenes hozzáféréshez, a bekezdés derogációja alapján nem kötelesek az európai polgárok egy másik tagállamban állandó lakhely rendelkezni ahhoz, hogy eh, az oktatásban részt vegyenek, és ez vonatkozik a családtakjaira is. Tehát a tagállamok nem kérhetnek felmentést a egyenlő bánásmód alól. A kérelmet benyújtóját védelemben részesíti a 24 per 1-es jogszabály, mivel európai polgár Európában vállal a munkát. A szóban forgó jog tekintetében 2011-ben egy brit jogszabály azt úgy szabályzott, hogy csak is rendes lakhelyjel rendelkezők élvezetik az oktatást, azok, akik az európai gazdasági térségben, illetve Svájcban rendelkeznek állandó lakhelyjel. És hogy Angliában is rendelkeznek lakhelyjel az adott naptár év első napján. A brit állampolgárokra is vonatkoznak a lakóhelyre vonatkozó jogszabályok, ugyanúgy, mint a többi európai polgárra. A bizottság azt látja, hogy ki kell emelni, hogy itt a szóban forgó földrajzi terület az európai gazdasági térségben található. Tehát a brit állampolgárokkal azonos jogokat kell élveznie minden európai polgárnak. Hogyha megállapodás nyer, hogy ez a három éves ott lakás kötelezettség mindenkire vonatkozik a nemzetiségétől függetlenül, tehát a brit polgárokra is gyakorlatilag nagyon negatív hatása járhatna az EU-s polgárok és családtagjaik számára. Így a releváns esetjog lép hatályba. A bizottság írásos választ szeretne adni erre a petícióra a lehető leggyorsabban, és további részletekkel is szolgálunk majd. Köszönöm szépen. Köszönöm, megnyitom a kollégák előtt is a felszólalási lehetőséget. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottságnak is. Úgy tűnik, hogy a kérelmező az arra kérte a bizottságot, hogy kommentálja a brit jogot, a bizottság pedig kommentálta a brit jogot. Hát szerintem lezárhatjuk a petíciót, hiszen nincs további lépésre szükség. Tehát a diszkriminációval kapcsolatos kérést a bizottság megválaszolta. Nagyon jó javaslat. Szerintem várjuk meg az írásos választ. Úgy gondolom, hogy juttassuk el ezt a petíciót a Brexit irányító csoporthoz, hogy nézzék meg, hogy mi a helyzet, és hogy milyen lesz a Brexittel, lezárjuk. Megverjük a bizottság írásos válaszát, utána pedig ezt az egész paksamétát elküldjük a Brexit csoportnak. Péter, nagyon jól összefoglalta az elnök asszony az egészet, itt még azt látom az anyagaimban, hogy a kult szakbizottsághoz küldték el a petíciót, tehát a kult is küld nekünk valószínűleg egy választ, és azzal zárhatjuk majd le a petíciót. Tehát a kult szakbizottsághoz is elkerült az anyag, de még nem kaptunk választ. Tehát szerintem így lezárhatjuk a csomagot. Nem, Péter, ez csak információs célból küldtük el. Mi nem kértük meg a kultot, hogy csinálnak bármit. Tudják, hogy mi a helyzet, mi még többet tudunk, de nagyon fontos az, hogy a Brexit bizottság tudja, hogy miről van szó. És akkor lezárjuk. Köszönöm szépen. És akkor, ha megnézzük az időt, akkor nagyon jól állunk. Tehát akkor be is fejezhetjük. Akkor befejezzük a délelőtti ülésünket. 2 óra 30, 14 óra 30-kor találkozunk. Mindenkinek egy jó hosszú ebéd ideje lesz, és most eh, mindenki mosolyt varázsolhat az arcára.